So you read yours and then... Right, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollega, kérem foglaljanak helyet. Már is késésben vagyunk már megint, miután megpróbáltunk a, uh, a vala, megpróbáltuk valahogy utolérni magunkat az ebédszünetben. Kérem megértésüket. Nagyon szigorúnak kell lenni az idő betartásával az a FET részéről, hiszen a horvát miniszter miniszter és a NATO főtitkár is érkezik hozzánk. Elfogadottnak tekintem a, menet, a napi rendünket. A november 6-i ülésünk jegyzőkönyvével kapcsolatban, hogyha nem érkezik megjegyzés, akkor elfogadottnak fogom tekinteni. Itt van a kollégám, a másik szakbizottság elnöke mellettem, és a tanácsal, a bizottsággal a szomszédsági fejlesztés és nemzeti közi együttműködési eszköz létrehozásáról folytatott tárgyalásokról fogunk beszélni. Egy négy oszlopos táblázatot körbeküldtünk ezzel kapcsolatban, illetve a jövőbeli MFF-fel kapcsolatos tárgyalások is folytatódnak, de amíg a teljes tanácsi mandátumot nem fogadják el, addig nem fogják egyetlen jogalkotási fájlt sem lezárni. A társadalmadók között az IPA-ról és az ICA-ról további tárgyalások várhatóak az elkövetkezendő napokban. Most a társelőadóknak adom meg a szót. Köszönöm, David. Nagy örömmel látom azt, hogy szép fokozatosan sikerül haladást elérni, érdemi részekben is. Köszönetet mondok a társelőadóknak, valamint a finn elnökségnek a kiváló munkájáért, ami eddig megtörtént. Ezen túlmenően most meg kell határoznunk azt, hogy a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban mennyit kérdést sikerül eldönteni, még előtt a végső iránymutatások az MFF-re vonatkozóak megszületnek a tanácsban is. Az EDF, a befogadás, a szomszédsági politika és a pénzügyi lebontás kérdéseiben kell még megállapodásra jutni. Horizontális szinten a, folytatjuk a tárgyalásokat Reméljük, hogy a bizottság a sürgőségi tervezést minél, kép, minél hamarabb megkezdi, és hogy a jelenlegi programokat 2020 után is folytatjuk. Ez megkönnyítené a helyzetünket, nem kéne mindenképpen lezárni a programokat bármilyen áron. Folytathatnánk a munkát egy olyan végső eszköz kialakítása felé, ami lehető legmegfelelőbben tud választ adni a jelenlegi változó nemzetközi kontextusban. Az Európai Unió alapértékeihez hűnek maradván. Az ambíciójunkat a költségvetéshez kell szabni, illetve fordítva. És akkor most további késlekedés nélkül az ügytárs előadóinak kell, hogy megadjuk a szót. David, visszadom a szót. Kezdhetjük a szomszédsági fejlesztési és nemzetközi együttműködési eszközzel? Valaki mégiscsak hozzá kell szóljon, még akkor is, hogyha a jelent társadalmadók nincsenek itt. Mihály Galler, Mária Arena, Blinkevicsúita asszony és Charles Görens. Mivel nem voltam itt, Én csak köszönetet szeretnék mondani a tárgyalóknak. Nagyon élénk előkészítő ülések voltak. Az árnyék előadókkal konzultáltunk, valamint a Költségvetési Szakbizottság és a Nőjogi Szabizottság előadóival is. Az javaslatom, hogy ezt a konstruktív módszert folytassuk, amikor ezen nagyon összpont, nagyon bonyolult témával a jövőben foglalkozunk. Az IPA három társelőadók valószínűleg szintén hozzászólnak, és utána a következő három oldalú tárgyalási fordulóra február 20-án kerül sor. Maria. Merci, Köszönöm. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, hiszen az összes pénzügyi eszközt egyesíti, amely a külpolitikához kapcsolódik, bizonyos elvek mentén, amelyeket az Európai Parlament rögzített. Erős tehát az Európai Parlament álláspontja ezen vita keretében. Fontos, hogy egységesek maradjunk ezen nehéz tárgyalások során a bizottság és a tanács között volt egy első háromoldalú megbeszélés, és együtt megállapodtunk a munka módszerekben egy csoporton belül, amely előkészíti a technikai döntéseket, és szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, akik dolgoznak, a különböző frakciók tanácsadói és a titkárság munkatársai. Nagyon összetett ez a munka, sok időre, türelemre van, rá, van hozzá szükség, köszönöm tehát ezt a munkát. Ezen technikai munkának köszönhetően kicsit könnyebben bocsátkozhatunk a trialógusokba, hiszen itt egy politikai döntésről van szó, és ehhez szükséges a megállapodás a technikai csoporton belül. Az első trialógus során három kisebb horderő probléma merült fel, amelyekről dönteni kell. Az első a helyi önkormányzatok szerepe. A parlament álláspontja szerint fontos a helyi önkormányzatoknak szerepet adni, amikor a külső külpolitika pénzügyi eszközeiről van szó. Ezzel az állásponttal a tanács nem értett egyet, fontos tehát ezt az álláspontunkat megvédeni. Aztán ugye minél közelebb hozzák a döntéseket a lakossághoz, annál nagyobb a láthatóság az EU eszközeit illetően a lakosság körében. A második dolog, amely nehézséget jelentett, a politikai prioritások, a gyors válasz mechanizmus keretében, amelyet a bizottság kényszerített ki. A parlament azt gondolja, hogy amikor ezen mechanizmusban vagyunk, akkor nincs tervezés. Az, noha az új eszközök keretében a tervezés és a parlament szerep a tervezésben nagyon fontos. Tehát minél gyorsabb a válasz, annál kisebb vagy csekélyebb a parlament szerepe a döntéshozatalban. És az utolsó dolog, az a tény, hogy az Afrika-Karib csendes óceáni térséghez kötődő eszköz legyen, ahol is különbséget teszünk az afrikai kontinens, illetően a más tevékenységeket illetően. A kotonói utáni megállapodás, az LKC megállapodásokon alapul, a közös kihívásokon ezen országokat illetően, és nagyon fontos ezt a hivatkozást megőrizni. Ezen LKC politikai csoport kapcsán és ez szintén egy elég erős parlamenti álláspont. Ez tehát a három ö, problémakör, amik még függőben vannak. Nincs, nem hogy mindent illetően meg a megállapodás, hanem még semmit nincs, semmit illetően nem állapodtunk meg, tehát tovább folytatódik a munka a technikai csoportban és a trialógusokon. Köszönöm. Köszönöm, Michael Gáller, köszönöm, Maria Arena, ki szeretne még hozzászólni. Raza, utána pedig igen, tudom. A devéből. Jó, jó, persze, persze. Próbálok rájönni, hiszen öt perc múlva le kell zárnunk ezt az ülést. You, free. Megvan a három név? Oké, okay, ez korraportor of... Társelőadóként ezen fontos eszköz tekintetében a felmaradó nyitott kérdésekkel szeretnék foglalkozni. Politikai keret. A megfogalmazás nagy részével egyetértünk, de még mindig jelentős eltérések vannak a definíciók, a másodlagos források definíciójával kapcsolatban, a politikai iránymutatásokkal kapcsolatban, a munkacsoporti és párt pozíciók között. Nyitva hagytuk ezt, hogy majd miután már az általános irányításról megállapodtunk, akkor tudjuk bezárni ezt a kérdést. Aztán a szabadkereskedelmi megállapodások az általános elvekről szóló cikkben a tanács azt kéri, hogy a társulási és a szabadkereskedelmi egyezményeket is vegyük ide be a kettő több oldalú és multilaterális együttműködésről szóló részbe, amelynek a végrehajtását az EU majd támogatni fogja. Ami első olvasatunk a kereskedelmi megállapodásokra nem tér ki, ezzel folytatódik a néppárti csapatban a, az eszmecsere, hogy hogyan kezeljék ezt a kérdést a további kérd, kezdeményezésekkel kapcsolatban a tanács a 15. cikket törölni akarja, és az új uniós vagy nemzetközi kezdeményezésekre való utalást szeretné megtartani az Európai Parlament. Remélhetőleg a kormányzásra szól csomagban majd még tovább tárgyalunk erről. Az úgynevezett cushion vagy párna rugalmas használat lehetővé tevő puffer, szintén olyan téma, amiről folytatjuk a tárgyalásokat. González asszony kapszót. Köszönöm, elnök úr. Noha Tisztában vagyok azzal, hogy a háromoldalú egyeztetés keretében még nem sikerült előrelépést elérni. Ugyanakkor szeretném felkérni az előadókat és a társelőadókat is arra, hogy továbbra is ezen az úton haladjanak tovább. Gondolok itt azokra a sorokra, amelyek eddig az 5%-ot tették ki a közepes jövedelmi országokkal való együttműködés terén hogyha felhagyunk ezzel az együttműködéssel, ez egy visszalépést jelentene a közepes jövedelmű országok számára, és fennállhat annak a kockázata is, hogy egy kontinensre összpontosítjuk az együttműködést, talán elveszhetnének mindazon lépések, amelyeket más területeken megtettek. Gondolok itt Latin Amerikára. Úgy gondolom, hogy a Latin Amerikával folytatott együttműködést folytatni kell, és ahogyan eddig, továbbra is nekünk kell lennünk a fő szereplőknek ezen a kontinensen. Köszönöm az előadóknak és a társelőadóknak az együttműködést. Thank you, Ms. González. Köszönöm szépen, González asszony, Temerel képviselő asszony. Mikrofon nélkül. Ja, oké. okay. Um, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönöm a parlament tárgyaló csapatának és a titkárságnak a rendszeres naprakész információkat. Az idő rövidsége miatt rövidre fogom én is. Nagyon hatékony és átlátható pénzügyi eszközről van itt szó a külpolitika és a fejlesztési politika területén. Az alapvető ö, kritikánk az, hogy itt a fejlesztési pénzeket nem a célnak megfelelően használják fel, így a katonai kiképzésre továbbra is élünk ezzel a kritikával. Afrikában pedig a migráció elharítására szolgáló politikákra használják ezeket a forrásokat, továbbra is fennáll ez a kritikánk, és amellett vagyunk, hogy ezen a területen ne kerüljön erre sor, nagyobb átláthatóságra lenne szükség, és ezt nem tudjuk úgy megvalósítani, hogy ezeket az eszközöket összefogjuk, Nincs megfelelően átlátható folyamat a fejlesztési politika területén. Sok NGO kritikával illeti ezt, és mi is csatlakozunk ez a kritikához. Elnök, köszönöm kolléga. Más kívánna hozzászólni? Nem látok ilyet. Akkor a 15-ös napi rendi pontra térünk rá. Az előcsatlakozási támogatási eszköz az IPA 3 kapcsán a társ előadóknak Zsajan Azovkonak és Tonino Piculának adok szót. Zsajan Azovko. Dear colleagues, on 12 of December we... Köszönöm szépen. És presidency. Folytattuk a finelnökséggel a tárgyalásokat azon szabályokra vonatkozóak, amik az előcsatlakozási finanszírozást fogják majd meghatározni. A konvergencia tekintetében még nagyon komoly véleménykülönbségek vannak. Az Európai Parlament tárgyaló csoportjával kapcsolatban Tonio Pico és én a néppárt prioritásait meghatároztuk, geostratégiai beruházásnak tekintjük ezt a közös európai jövőbe. Azt gondoltuk, hogy megfelelő finanszírozásra van szükség, hogy megfelelő hatást érjünk el, és megerősíthetjük a demokratikus kondíciók elvárását. Hangsúlyoztuk azt is, hogy szükséges javítani az Európai Uniós finanszírozás láthatóságát. Csak jobban célzott kommunikációval tudunk tőkét kovácsolni az Európai Unió munkájából és pénzéből a bővítési országokban. A technikai munka három intézmény között az IPA három szövegről folytatódik. A második kör attól fog függeni, hogy a két oldal milyen haladást tudott elérni, és most kollégámnak adom meg a szót. Thank you, Tonino. Köszönöm, Tonino. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Valóban konstruktívan indult a finn elnökséggel a trialógus. A parlament prioritásait Zovko asszony hangsúlyozta. Mi emellett hangsúlyoztuk az intézmény közi jellegű fontos kérdéseket is, azt, hogy meghatározzuk az előcsatlakozási finanszírozás szempontjából a prioritásokat. Arra szólítjuk fel a tanácsot, hogy a különböző tárgyalási dobozokat számolja fel, hogy teljes jogalkotási szövegről tudjunk tárgyalni. Sajnos az ilyen horizontális jellegű korlátozások, amiket a tanács szabott meg, veszélyeztetik a kompromisszumot kulcsfontosságú kérdésekben, és ezt eddig nem is tették lehetővé. Hangsúlyoztuk azt is, hogy a delegált jogi aktusokban a parlamentnek mandátuma van, ennek érdekében, ennek értelmében a delegált jogi aktusokat a melléklet frissítéséhez is fel kell használni, valamint a stratégiai programozási döntések meghozatalához is. Arra szólítjuk fel a bizottságot, hogy kezdje el az MFF-fel kapcsolatos vészhelyzeti terv kidolgozását, ugyanis fennállnak a kockázat, hogy az új szabályozás 2021. január 1-ig nem lép életbe. Köszönöm. Köszönöm Tonino, köszönöm Zseldiana. Észrevételek, kérdések, tanácsok vannak-e? But it's not the case. Nincsenek. Thomas? te szeretnél hozzátenni valamit? Igen, köszönöm a kollégáknak az elmondottakat, és talán egy későbbi helyzetjelentés kapcsán majd többet tudunk mondani. Köszönöm, ez egy remek gondolat, és ezzel lezárjuk a két folyamatban levő a FET egyeztetésről a tájékoztatást. Kellemes délután kívánok még a kollégáknak, kérem